oldalán is megtalálhatóak ezek az aktusok. Most pedig a napirend változásokról az elnök értekezet által november 10-én elfogadott végleges napi rendet a 117-es szabály alapján közzétettük, és mindenki megkapta ami a hétfői és keddi napot illeti, nincsen változtatási kérés. Szerdára vonatkozóan az összes frakcióval megállapodva, teljes megállapodás keretében a következő napirend alakult ki a délutánra az EU-USA csúcs találkozó nyilatkozatával kezdünk. A második téma nyitott, szóbeli kérdések a nyitott internetek kapcsolatban, harmadik szóbeli kérdések a roma ügyben, negyedik nyilatkozat a fürtös muníciók bet tiltásáról. Ötödik szóbeli kérdés a héja jogalkotásról és a digitális piacról a szerdai többi téma, például a délelőtti ülés rendje változatlan marad, és még egyszer mondanám, hogy az összes frakció egyetértett a változtatásokban. Csütörtökön két változás van, az elsőről szintén minden politikai frakció megállapodott. Az Európai Bizottság nyilatkozata a közös halászati politikákról lekerült a napirendről. Tehát nem lesz Európai Bizottsági nyilatkozat erről. Szintén csütörtökön, és megint csak az összes parlamenti frakcióval egyetértésben Fleckenstein úr jelentése tárgyában az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség témájában amiről csütörtökön kellett volna szavazni. A frakciók megállapodtak, hogy nem ezen a plenáris ülésen fogunk szavazni erről a jelentésről, hanem a november 30 es december 1 között lezajló ülésen, tehát két hetet késik majd a szavazás a frakciók megállapodása alapján. Hölgyeim és uraim, mennyi bejelenteni valóm volt az ügyrenddel kapcsolatban, és már is rátérhetünk a napirend első pontjára, de Posselt úr kérje a szót. Hát, Elnök úr, nagyon sajnálom, nem jól értettem, amit mondott, ugyanis a tolmácsolásban úgy hangzott el egyszer, hogy a Fleckenstein jelentés se kapcsolatosan a szavazást elhalasztjuk a mini plenárisra, másszor pedig elhangzott, hogy a vitát is elhalasztjuk. Kérném, pontosítsa ezt az információt. Tovanie, Przesunięte jest głosowanie. Poszelt úr, a szavazást fogjuk elhalasztani, csak a szavazást úgyhogy a mostani plenáris ülésen nem lesz szavazás, majd november 30-án vagy december 1-én kerül sor a szavazásra, ismétlem tehát a szavazást halasztottuk el. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie porządku. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet, az ügyrendi pontokat lezártuk, és a napirend értelmében Debora Szerekiáni jelentésére fogunk rátérni, de még valaki szót kért. Kék kártyáról van szó? Nem, nem, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy volna itt egy kérdés, amiben szeretnék egy kérdést feltenni. Az Írország már öt éve hivatalosan elismert nyelven rendelkezik, és az Európai Unió honlapja 22 nyelven hozzáférhető, de ír nyelven még mindig nem, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz már végre elérhető ír nyelven is az Európai Parlament honlapja, mikor szűnik már meg ez az ellenünk folytatott diszkrimináció végre. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. E, pan Mitchell, bardzo proszę. Mitchell úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék néhány szót elmondani, amennyiben van erre lehetőség. Geleger urat szeretném maximálisan támogatni, ugyanis nagyon érzékeny téma az, hogy egy Európai Uniós hivatalos nyelvet csak így kihagynak az Európai Unió honlapjáról, úgyhogy kérném, hogy érdemben foglalkozzanak ezzel a témával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, meg fogom ezt nézni most. Nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de köszönjük Geleger úrnak a felvetést, meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést, amilyen gyorsan csak tudjuk. This is de Bruyne. Madame? De Bruyne. Point of order. Yes. Még egy ügyrendi hozzászólás? Igen, köszönöm, elnök úr. Ugyanebben a témában szeretnék én is hozzászólni. Itt vagyunk a parlamentben, és én mindig ír nyelven szólok hozzá. Minden, amit elmondok, az a jegyzőkönyvbe is ír nyelven kerül be, és természetesen utána lefordítják ezt a 22 hivatalos nyelvre, és utána az eredeti ír nyelvű szöveg egyszerűen elveszik, és az, amit én itt írul elmondok, az ír nyelven egyszerűen eltűnik, és nem hozzáférhető a parlament honlapján, semmilyen módon nem lehet ezt megtalálni. Köszönöm, mondja az elnök. Gelenger úrnak már válaszoltam, hogy személyesen ellenőrizni fogom ezt a kérdést, ennél többet most nem tehetek. Jó lenne, hogyha ezzel a témával kapcsolatban nem szólna hozzá senki más. Értettem, hogy nagyon fontos problémáról van szó, feljegyeztem, utána fogok nézni. Akkor most nézzük az első érdemi napirendi pontot. Jani asszony jelentéséről van szó. Szeretném megnyitni ezt a napirendi pontot, és felkérni a jelentéstevőt, Szirakiáni asszonyt, hogy mutassa be a jelentését. Önné a szó, asszonyom. Köszönöm a szót. Mielőtt röviden bemutatnám a jelentésemet, szeretnék az árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani. Nagyon sokat segített, és nagyon sokat dolgoztunk együtt a vasúti kérdéseken.